Bien, j'espère que chacun aura pu trouver une place. Remélem, hogy mindenki helyet foglalt. Folytatjuk ülésünket. A napirenden Jans Geyer kollégának a, a közlendői szerepelnek az Európai felügyeleti hatóságokról szóló és a pénzpiacokról szóló rendeleteket módosító rendeletről. A tolmácsok sajnálattal tájékoztatják hallgatóikat, hogy munkajogi konfliktusban állnak a parlament vezetőségével a, az egyoldalon bevezetett új munkavégzési szabályok miatt. Ez a konfliktus sztrájk figyelmeztetéshez vezetett. Az új munkavégzési szabályok Mm, rontják a munkánk minőségét. Ráadásul ezen az ülésen több kollégát munkára köteleztek, és velük szolidárisak vagyunk, ezért munkabeszüntetést nem tartunk, de a tolmácsolást csak a napirendben szereplő időpontig biztosítjuk. So, ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, a bizottsági javaslaton előttünk a pénzügypiaci felügyeleti ügynökségek fölvizsgálatára a célhoz az, hogy a tőkeuniót előre vigyük és a pénzügyi stabilitási rizikókat csökkentsük. Ezt ma ról van szó, hogy még nagyobb ellenőrzési funkciót tudjon magávé. A belső irányítási modelljét és a finanszírozási modelljét átdolgozzák az ügynökségeknek, annak érdekében, hogy a költségvetési szabadság is szerepet kapjon. A kompetencia növekedés miatt az ügynökségeknek több pénzre, több munkaerőre van szükségük. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy amit terveztünk, az tényleg megfelel-e az ügynökségek igényeinek. Ez ideig a pénzügyi modell, a finanszírozási modell úgy működik az ügynökségeknél, hogy 40% az EU költségvetésből származik, és 60% pedig a nemzeti felügyeleti szervektől érkezik. Ez a 60 százalék a az egyes tagállamok tanácsi szavazásainak szavazási arányaiból adódik össze. Ez nem igazán egy igazságos rendszer, kedves kollégák. Vannak olyan országok Közép- és Kelet-Európában, amelyek eléggé gazdagok népesség szempontjából, Lengyelországban és Romániáról van szó, és emiatt magasabb szavazati arányjal rendelkeznek a tanácsban, de a múltjuk miatt természetesen eléggé csekély a finanszírozási szektoruk, viszont vannak olyan nyugat-európai országok is, ahol kicsi a népesség, de magas a pénzügyi szektor aránya. Tehát ettől a fajta megközelítéstől el kellene tehát távolodnunk. Nem a népesség arányát kellene mércéként alkalmazni, hanem valóban a pénzügyi státuszt én ezt sokkal igazságosabbnak tartanám. Ugyanakkor ez a pénzügyi rendszer ahhoz vezetett, hogy az ünnösségek a múltban túlságosan kevés pénzzel rendelkeztek annak érdekében, hogy betöltsék feladataikat. Persze a tanácsban a javaslat nagy ellenkezésbe ütközött, a jogi szolgálat is megvizsgálta ezt. Az Ekonban lévő két jelentéstevőnek, és azt fogjuk ajánlani, hogy a mi parlamentünk részéről legyen egy külön jogi szakértői vélemény annak érdekében, hogy a tanács jogi véleményét um, egy kicsit elemezhessük. A díjszabályozás egy delegált jogi aktus által van szabályozva, és mi azt kérjük, hogy a költségvetési szabizottságot és az érintetteket is vonják be. Hogyha már az ügynökségek eh, finanszírozásáról beszélünk, akkor ez egy olyan téma, amit én nem szeretnék leértékelni. Akármi is történjen, az ügynökségek eh, eh, finanszírozási arányának legalább 15%-ban az EU költségvetéséből kell származnia, ez a kicsit bizonytalan szám abból adódik, hogy arra kellene helyeznünk a hangsúlyt, véleményem szerint, hogy ott, ahol az ünnösségnek a feladatai egyértelműen administratív, technikai jellegűek, például IT, biztonság, ezeket a költségeket nem tagállami hozzájárulásból, vagy az érintettek hozzájárulásába kellene finanszírozni, ezzel lehetne megvédeni magunkat attól a helyzettől, hogy hirtelen a kötelező feladatait a ünnepségeknek a díjakból kell finanszírozni. Ezt szerettem. Ez ugyanis függőséghez vezethet, érdekkonfliktusokat eredményezhet. Ragaszkodnunk kell a vegyes finanszírozáshoz, és az EU költségvet fejlesztési hozzájárulásnak legalább olyannak kell lennie, hogy ezeket a technikai jellegű költségeket fedezni lehessen. Szeretnénk, hogyha az igazgató tanácsban abszolút többséggel döntenének, eddig egyszerű többséggel döntöttek, ez azt jelenteni, hogy az executive directive szerepe kicsit korlátozódna, és a többi taggal együtt kompromisszumokat kellene találnia a az executive board tagjainak kiválasztásakor pedig a tagállam, a parlament által jóváhagyott lista egyensúlyát figyelembe kell venni annak érdekében, hogy a szakmaiság mellett a nemi egyensúlyt is figyelembe lehessen venni. Van még egy fontos pont, amit szeretnék javasolni, ez pedig a parlament képviselete az irányító tanácsban, több ünnökség esetében a múltban ezt így javasoltuk azért, hogy a demokratikus elszámoltathatóságot az ügynökségek esetében az Európai Unióval szemben és az Európai Parlamenttel szemben biztosítani és erősíteni lehessen. Köszönöm. Merci, Monsieur Geyer. Köszönöm szépen, Geyer úr, az ismertetést, ami hm, amire most reagálhatunk. Ki szeretne hozzászólni? Szavarma úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet Geyer úrnak is a véleménytervezetért. Többnyire egyetértek az ön álláspontjával. A karcsúsítás, az alapító szabályozás, rendeletek, közös megközelítés, illetve a mm, intézményközi munkacsoport következetessége, munkájának javítása, ügynökségek elszámoltathatóságának, irányításának javítása. Viszont, és a jó együttműködésünk alapján mondom, Geyer úr, amikor az ügynökségekről beszélünk, jó lenne még jobban hangsúlyozni a teljesítmény alapú költségvetés készítést, a lehetséges szinergiákat a különböző szereplők között, és a nemzeti hatóságokkal való átfedések kiküszöbölését. Biztos vagyok benne, hogy a lehető legjobban dolgoznak az ügynökségek, és a európai hozzáadott értéket teremtenek. 18 módosítót nyújtottunk be, de igazából háromszor ismétlődik mindegyikük, tehát ügynökségenként háromról, ö, hatról van szó, ami a díjakat illeti, az EBA, EOPA és ESMA által felügyelt ügynökségek a díjfizetés miatt nem, nem szabad, hogy az objektivitásukból veszítsenek, ahogy ön is jelezte. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Ki akar még hozzászólni? Ali úr. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt én is Köszönöm Geyer úr munkáját. A bizottság javaslata alapján elkészítette a véleménytervezetét a három ügynökségről, a pénzpiacokon működő ügynökségekről a válság után most még inkább meg vagyunk győződve róla, hogy a pénzügyi stabilitás fenntartása nagyon fontos, nincs alternatívája ahhoz, hogy ez hatékonyan megvalósuljon, közös szabályokra és erőteljes felügyeletre van szükség. Az európai felügyeleti hatóságok kulcs szerepet kell, hogy játszanak abban, hogy gondoskodnak róla, hogy a pénzpiacok jól szabályozottak, erősek, stabilak. A bankhatóság, az EIOPA és az ESMA esetében egyetértünk a bizottsággal, a javaslatok jobb piacfelügyeletet tesznek lehetővé. Az európai felügyeleti hatóságok meglévő hatos, hatásköreinek javítása, a jobb finanszírozásuk mindehez hozzájárul. részletesen szerepelnek ezek a javaslatok a bizottság dokumentumában. Ami a bevételeket illeti, egyetértünk az előadóval, a finanszírozásukban figyelembe kell venni az egyes tagállamok pénzügyi szektorát, a díjfizetés mértéke a pénzügyi szektor mértékéhez e, kell, hogy e, igazodjon, és a demokratikus elszámoltathatóságot is javítani kell. Köszönöm a figyelmet. Nem látom, hogy bárki más szeretne hozzászólni. Ezzel együtt, Geyer úr, hogyha az érintettek részt vesznek az ügynökségek finanszírozásában, az egy kicsit olyan, mint a pénzügyi tranzakciós adó, de ettől még nem kerül veszélybe ezeknek a felügyeleti ügynökségeknek, hatóságoknak a ö, függetlensége, viszont megkíméljük az EU-nak a költségvetését ö, ezektől a terhektől. Ö, Mindenképpen mm, élni akartam ezzel az észrevétellel, az ön javaslatával, véleményével kapcsolatban. Geyer úr, a lezárásra. Ja, das äh, kann ich kurz halten. Igen, rövid leszek. Elnök úr, az ön kérdését megválaszolnám azonban. A kollégák részéről inkább engem erősítő hozzászólásokat hallottam. Szabama kollégával nem bevált az együttműködés. működés és Ali úr javaslataival is sikerül majd kompromisszumot találnunk. Az kérdésével kapcsolatban egy fontos, egy fontos dolog van. A múltban mindig arra törekedtem, hogy az ügynökségek az ügyfeleikkel szemben erősödjenek. és így azok a hozzájárulások, amelyeket az ünnepségek az EU költségvetéséből kapnak, ezeket szeretnénk csökkenteni. Az um, állami szolgáltatás, a közszolgáltatás, az ünnepségek munkája, az az ünnepség, amely tornosítványozza a repülőgépeket, azok alkatrészeit, de például az az ipar, amely profitál az ilyenfajta szolgáltatásokból, az részt vehet egy ilyenfajta önökség finanszírozásában. Ez, ez egyik dolog. A másik az az, hogy a finanszírozás szerepe egy ügynösség függetlenségét nem szabad, hogy megkérdőjelezze, ez teljes mértékben egyet, egyértelmű. Nem lehet teljes mértékben függővé tenni az ügynösségeket az ipartól, ez a pénzügyiparra is ugyanígy igaz. Senki nem akarja leépíteni a függetlenséget ezeknek az önösségeknek, viszont nagyon fontos az is, hogy mit tesznek az helyi hatóságok, a nemzeti hatóságok. A pénzügyi intézetek esetében, ügynökségek esetében a hatóságtól érkeznek a, a nemzeti hatóságtól érkeznek a támogatások, és egyfajta egyensúlyt kell teremteni anélkül, hogy veszélyeztetnénk a függetlenségét ezeknek az ügynökségeknek. Ha tényleg arról lenne szó, hogy a pénzügyi szektor finanszírozna itt, és ezt támogatná a parlament nagy többség, akkor én ezt elfogadnám. De ezeknek az ügynökségeknek a függetlenségét fenn kell tartani, mindenképpen fontos, hogy ezek teljesen függetlenek legyenek. Hogyha a befizetésnek az arányát egy jogi aktusban határoznánk meg, akkor nem lenne kockázata annak, hogy bárki feltételezi, hogy összeegyeztethetetlenség van az ügynökség és azon entitások között, amelyeket az ügynökség felügyel. Ez tehát a kérdés, ami a parlament részvételét illeti az irányító bizottságban. Nem tudom, hogy nincs-e itt kockázat. Nincs egy kockázat ö, azzal kapcsolatban, hogy a mm, hatalmi ágak, a végrehajtó hatalom, a parlament esetleg nincs átfedésben? Ez merült fel bennem. Da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so große Sorgen. Őszintén szólva, Artúi úr, én emiatt nem annyira aggódom. Ez talán a politikai kultúra kérdése is. Lehet, hogy itt nem értünk egyet ebben. Nekem az lenne fontos, hogyha az Európai Parlament létrehozni a jogszabályokat a ünnepségekre vonatkozó keretrendelet szempontjából. Azt kell megvizsgálni, hogy hogyan alkalmazza ezeket a rendeleteket az ügynökség, hogyan, hogyan hajtják ezt végre, milyen fajta problémákba ütköznek, milyen fajta problémák vannak a jogszabályokkal. Nem először fordulna elő az, hogy valamit jó indulattal fogadunk el, de aztán a gyakorlatban ez nem működőképes. Hogyha a parlament egy képviselője a mindennapi munkájában az ünösségnek részt vesz, akkor első kézből kapunk információt erről. Úgy gondolom, hogy mindenképpen jobban figyelemmel kell kísérnünk az ünösségeket, így jobban megértenénk az ügynökségek mindennapi kihívásait, és politikai szempontból sokkal célnyosabban tudnánk fellépni. Ez jobb lenne, mint hogyha csak a jogi keretet szabnánk meg, aztán a lehető legjobban reménykednénk. Persze lehet ezt másképp is látni, és akkor el kell utasítani az én javaslatomat. Bien, écoutez, nous allons en rest... Rendben, akkor ennyiben maradunk itt az eszmecsere után a 15 óráig, június 21-én 15 óráig várjuk a módosítókat, és itt a szakbizottságban július 10-én fogunk szavazni. Geyer úr, még mindig önt hívom, önnek adok szót. A következő téma, rendi pont egy véleménytervezetnek a véleménytervezet előtti tervezett megvitatása egy olyan témáról, amely az új parlament és tanácsi rendeletre vonatkozik bizonyos alapokra, regionális fejlesztési alap, európai szociális alap, kohéziós alap, európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap, európai tengerügyi és halászati alap ezekre az alapokra és az ezekre vonatkozó általános rendelkezések körül várjuk Geyer úr véleményét. Geyer úr, a szó. Ja, danke normal. Köszönöm szépen, elnök úr, még egyszer. Valóban nagyon technikai jellegű a rendelet címe, de nagyon valós politikai probléma húzódik meg el mögött. Azok a kollégák, akik az elmúlt ciklusban a keretrendelettel foglalkoztak, emlékeznek arra, hogy a bizottság javaslata arról szólt, hogy a kohéziós alapban egy teljesítmény tartalékot hozzunk létre, és ezzel ezt akkor kell felszabadítani, hogyha a tagállamok a műveleti programjaikban, vagy a régiók az operat- műveleti programjaikban bizonyos fajta célokat elértek. Ezt akkoriban volt, aki úgy értékelte, hogy ez egy folytatott megtakarítási intézkedés, amely valóban hasonlított ehhez. Mások viszont úgy gondolták, hogy ez egy sikeres utalás arra, hogy elnézni kell az operatív programok feladatait. Most az Európai Bizottság ezt a teljesítmény tartalékot szeretné átalakítani. Most már nem az operatív programok erősítésére akarja ezt használni, hogyha azok már a céljaikat elérték, hanem ezt arra akarja felhasználni, hogy az európai szemeszter javaslatait végrehajtsa. De így olyan ponthoz érkeznénk, hogy az, amit évekkel ezelőtt féltünk, vagyis az, hogy ez egy megtakarítási intézkedés lenne, az valóban megvalósul, hiszen nem kapják meg az operatív programok ezt a pénzt. A tagállamoknak ehhez jóváhagyásokat kell adniuk, hogy itt már nem ö, megosztott kezelés lesz, hanem a bizottság fogja ezt kezelni, és a kohéziós politika operatív programjaiból nem csak, hogy pénzt vesznek el, de még a tagállamok aktív hozzájárulását is megszüntetik. Ezt a bizottság úgy indokolja, hogy ez hasonlít már a következő MFF előfutára. Én azt mondom erre, hogy erről még tárgyaljunk, a költségvetési hatóság ezt meg kell vizsgálnia, még a bizottság rendszeresen ellenőrzi az operatív programok betartását, és legközelebb erre 2019 végén kerülne sor. 2019 végén, addig még van egy jó év, és azután lépni majd az MFF is életbe. Azt, hogy ezt kísérleti projektnek tekintik most, hogy kipróbálják azt, hogy mennyire működőképes ez a javaslat miatt, meg az MFF-be ezt átültetnék, hát nekem ez indoklásként eléggé gyengécske. A költségvetési szabizottságban mindig azt mondtuk, hogy ott, ahol új feladatok lesznek, és úgy gondolom, hogy az európai szemeszter javaslatainak végrehajtása pontosan egy új feladat, akkor azokat az új feladatokat friss pénzzel kell ellátni. Ezek a gondolatok oda vezetnek engem, és az ipari szakbizottság, de az illetékesek szakbizottság is így gondolkodik, hogy ezt a bizottsági javaslatot nem tudjuk elfogadni, és ezért a szabadságunknak azt javasolnánk, hogy a bizottság ezen javaslatát utasítsuk vissza. Merci, monsieur Gay. Köszönöm, Geyer úr. Köszönöm. Most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak, az Immanuel Fernández a néppárt részéről. Köszönöm, elnök úr. A strukturális reformok rendkívül fontosak a tagállamok versenyképességének szempontjából, a növekedés szempontjából. A világ ugyanis változóban van minden egyes nap. Na de, figyelnünk kell. Figyelnünk kell arra, hogy ne keverjük össze a témákat. Egyrészt ott van a kohéziós politika, amelynek segítenie kell minden reformot minden tagállamban. Na de, ha szeretnénk egy olyan alapot, mint amit szeretnénk, hogyha szeretnénk programot a strukturális reformokhoz, akkor a szabályoknak a megváltoztatása lehet, hogy nem a legjobb módja mindennek. A performance reserve, ez a tartalék, ez a performance tartalék, szerintem ezt a performance-t minden nyelven lehet már használni, franciául legalábbis biztosan. Ez egy olyan tartalék, amely a tagállamok által elért eredményekhez kötött. És a tagállamok eleve végeznek tervezési munkát. Ezt a tartalékot éppen ezért meg kell tartani, meg kell tartani, hogy a kohéziós politikák célját meg lehessen valósítani. Ez a kiszámíthatóság szempontjából is fontos, hogy a kedvezményezettek, az alapok a kohéziós alapok kedvezményezettjei előre tudjanak készülni, számolni. Értem az előadónak az álláspontját, és értem, hogy a bizottság részéről, a regi bizottság részéről milyen um, hangokat hallani. Mindazonáltal um, kétséges nekem ez az egész kérdés. Nem lehet, hogy ez esetleg a rugalmassághoz is van kötve? Vagyis, hogyha lehetőséget adunk a tagállamoknak arra, hogy így vagy úgy, valamilyen önkéntes alapon felhasználják azokat az eszközöket, amelyek a Performance Reserve-ben rendelkezésükre állnak. Hogyha megadjuk nekik ezt a lehetőséget, akkor mi lesz a rugalmassággal? Mi lesz a rugalmassággal, hogyha a tagállamok maguk akarják felhasználni a tartalékot strukturális reformok végrehajtásának céljából? Nem szabad elfelejteni, hogy az új strukturális reformprogramokban is minden az európai szemeszterhez kötődik és fog kötődni, méghozzá önkéntes alapon. Vagyis senkit nem fognak kényszeríteni arra, hogy használja fel az erre a célra elkülönített költségvetést, illetve programokat. Van itt valami, ami zavar. A kohéziós politika alapjai, alapjait nem kellene felhasználni olyan kiadásokra, amelyeket a tagállami költségvetésekből kell finanszírozni. A folyó kiadások, minden működési kiadást a tagállami költségvetésből kell finanszírozni. Minden reformnak ezt a célt kell szolgálnia. Hogyha van egy konkrét program, akkor persze elvenni a kohéziós politikából a pénzeket, ez nem a legjobb megoldás, még akkor sem, hogyha ez a Performance Reserve-ből kerül kivételre. Amit mondok, az csak azt illusztrálja, hogy én magam is egy kicsit megosztott vagyok, hiszen ott van az önkéntes alap, de ott van mellette a rugalmasság is, és hogyha mi azt mondjuk, hogy nem, még hogyha a tagállam fel akarja használni ezt a tartalékot, akkor sem hagyjuk, akkor ez úgy nem jó, nem. Ez a kétségvetés, ez a ö, kétség van itt bennem. El kell gondolkodnunk, hogy mit is tegyünk. Köszönöm, Kalmer úr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst möchte Köszönöm szépen. Először is Geyer úrnak szeretnék köszönetet mondani a bevezetőjéért. ez egyetemvé tette azt, hogy mennyire nehéz ez az egész csomag, amelyről most beszélünk. Nem vagyok biztos abban, hogy okos-e az, hogy most mindent egy cím alatt tárgyalunk meg. Szerintem az éremnek két oldala van. Egyik részről a tagállamok okkal mutatnak arra rá, hogy egységesíteni kellene a dolgokat, főként amikor támogatásról van szó, annak érdekében, hogy az egyes csomagokban különböző szabályokat kell figyelembe venni. Én ezt megértem, hogy meg kellene vizsgálni azt, hogy mit lehetne egységesíteni és átláthatóbbá tenni. Másrésztre viszont látni kell azt is, hogyha ilyen különböző fajta támogatási forma van egy cím alatt, akkor is lesznek különbözőségek, mert eh, nem lehet mindent egységesen kezelni, és eh, úgy vélem, hogy eh, ezt alapul kell venni ahhoz, és megkérdezni, hogy mit tud az EU még többet tenni. Biztos vagyok abban, hogy jelenleg ott tartunk, hogy az Európai Unió túlságosan sok mindent vállalt magára. Így túlságosan nagy várakozásokat keltünk, amit ház fog vezetni. Ezt mondom az MFF-fel kapcsolatban, itt is el kell gondolkodnunk azon, hogy mit lehetne tényleg egyszerűsíteni, hiszen ez átlattóbbá tesz mindent, de mit lehetne még megkérdőjelezni, mert inkább tegyünk kevesebbet, de azt jól, hiszen akkor az állampolgárok ebből többet profitálnak, mint hogyha sok mindenbe belefogunk, aztán az állampolgárok elveszítik az áttekintést, lesznek olyan programok, amiket nem is eh, használnak, mert a kedvezményezetek nem tudják, hogy miről van szó. Ezért úgy gondolom, hogy ezt a Gordiuszi csomót a kötelezettség szempontjából talán így lehetne elvágni. Merci, Monsieur Colmel. Köszönöm, Colmel úr. Úgy látom, hogy más árnyék előadó nem kíván felszólalni, vagy legalábbis nincs jelen. Valaki szeretne még felszólalni? Hogyha igen, akkor csak nyugodtan, de úgy látom, hogy más nem kér szót. Úgyhogy kérem Geyer urat, hogy legyen szíves lezárni ezt a rendi pontot. Közben mutatja Geyer úr, hogy nem kíván már hozzászólni. Akkor csak szólok, hogy a jelentés tervezet majd a július 9-i ülésünkön fog hozzánk kerülni. Július 12-én délig várjuk a módosítókat. A Költségvetési Szakbizottságban 29, augusztus 29 30-án fogunk szavazni, és november 21-én kerül az anyag a Regi Szakbizottsághoz. Alors nous allons maintenant partager. Most pedig át fogjuk élni a két küldöttségünknek az élményeit mi is. Volt egy moldovai és egy spanyol küldöttségünk. Először is kérem a moldovai küldöttségnek a vezetőjét, hogy legyen szíves, mutassa be a látogatásról készült beszámoló tervezetet, vagy a többi, a küldöttség többi tagját, delegáció többi tagját kérem, hogy legyenek szívesek szintén kommentálni, elmondani, hogy milyen élményeket is éltek át. Ureszán úr, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a Moldáv köztársaságban jártunk május 2 és 6-a között. Ez egy elég sűrű, hosszú látogatás volt, húsvét hétfőn kezdődött, 23 találkozót tartottunk összesen, Zabál Fernández és Kölmel képviselők voltak még ott. Az volt a fő célja ennek a látogatásnak, hogy felmérjük a kapcsolatok mélységét az EU-val, illetve konkrétan, hogy hogyan költik el az EU támogatásokat. Moldáviának társulási megállapodása van az Európai Unióval, vagyis ez az ország elindult az Európai Uniós csatlakozás felé. Mit tettünk a látogatás során? Magas szintű politikai találkozókat tartottunk az affetes kollégákkal együtt, ugyanis két rész volt, affetes kollégák is voltak itt. Magas szintű politikai megbeszéléseket tartottunk velük együtt, aztán külön megbeszéléseket a költségvetéssel kapcsolatban, és megnéztünk egy sor olyan olyan projektet is, amit EU támogatásból finanszíroztak. Az elnökkel, a miniszterelnökkel, a parlamenti elnökkel találkoztunk, a kormánypártok, az ellenzéki pártok, a parlamenten kívüli ellenzék képviselével találkoztunk, sok civil szervezettel, sajtóval, vállalkozásokkal és nemzetközi szervezetek képviseletével. Az az érzésünk, hogy eléggé alá tudtuk tekinteni a helyzetet helyzet az országban, és azt is, hogy hogyan használják fel az EU támogatásokat. A jelentésben részletesen ismertetjük ezeket is, de hadd mondjam el a legfontosabb tanulságokat. Először is, ez az ország elindult az Európai Unió felé, olyan ország, ahol erőteljes a jelenlétünk politikailag, olyan kormány irányítja az országot, amely egy adhok többség alapján lépett hivatalba. A legutóbbi választások után még nem alakult ki ez. Egy három párt pro-európai többséget alakított ki, de a legfőbb párt átcsábított egy csomó képviselőt más frakciókból, nagyon befolyásos a helyi önkormányzatokban, és a legutóbbi választások után az a párt, amely a kormány ban vezeti a munkát. 900 településből 600-on irányítja az önkormányzatot, korábban 229 településen volt csak befolyása társulási megállapodást kötöttünk Moldáviával, és ez a vezető kormánypárt Európérnek állítja be magát, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy hogyan valósítják meg a kormányprogramot, és az volt a benyomásunk, és az AFET képviselőknek is, hogy a nyilatkozatoknál sokkal fontosabb az, hogy e, hogyan hajtják végre az társulási megállapodás. Nem egyszerűen az, hogy létrehoznak egy intézményt egy új jogszabályon, hanem az, hogy hogyan működik mondjuk a korrupció ellenes eh, ügynökség, integritási ügynökségnek hívják. Ezek a legfontosabbak abból a szempontból, hogy az EU támogatások eljussanak a vég cél céljukhoz. Tehát intézményeket kell felállítani, megfelelően finanszírozni, kompetens emberekkel ellátni. Az ország, tehát Európához szeretne csatlakozni, de arról kell meggyőződnünk, hogy az emberek tudják, hogy az EU csatlakozás előnyöket jelent az elnök folyamatosan az Oroszországhoz való közeledésről beszél ugyanis, az EU-hoz való közeledésnek inkább a hátrányait emlegeti. Mindenképpen az EU helyi képviselete révén, a tagállamokon keresztül, az Európai Parlament delegációi révén is kommunikálnunk kell, hogy mennyire előnyös az Európai Unióhoz való közeledés. Természetesen nagyon erőteljesnek kell lennie a jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége, a korrupció elleni küzdelem, a pénzmosás, szervezetbűnözés elleni küzdelem terén ezekről is kommunikálni kell, fontosságukat hangsúlyozni kell, az EU támogatások felhasználását folyamatosan ellenőrizni kell. Két további dolgot szeretnék mondani. Először is a múlt évben azt mondtuk itt a szakbizottságban, hogy 100 millió eurós makrofinanszírozási támogatást támogatjuk, a bizottság szigorú feltételekhez kötné ezt. A bizottság kifizetheti ezt az összeget, mi ezt támogatjuk, de a feltételeknek teljesülniük kell, jogállamiság, a pénzmosás elleni küzdelem, korrupció megfékezése, minél hamarabb teljesíti ezeket a kormány, annál hamarabb érkezik meg a pénz, ez volt az üzenetünk lényege is. Az utolsó dolog, elnök úr, azzal kapcsolatos, hogy hogyan valósulnak meg az EU támogatásból épített projektek, iskolákat, sportlétesítményeket újítanak fel, építenek, kórházat láttunk, amit kibővítettek, utcákat újítottak fel, a fővárosi bűnüldözési nyomozási központ 4 millió euró támogatásból épült, aztán fűtési rendszereket építettek iskolákban és más intézményekben EU pénzből. Amennyire meg tudtuk ítélni, az EU pénzek konkrét eredményeket hoznak, az emberek ezt látják. Fontos, hogy gondoskodjunk róla, hogy az emberek tisztában legyenek vele, hogy ez EU támogatásból épül, agresszívabb kommunikációs stratégiára van szükség a részünkről, ugyanakkor az EU helyi delegációi részéről is, mert természetesen megvan a csábítás, hogy Oroszországhoz közel legyenek, illetve mondják ezt a politikusok, hogy az EU hosszú távon nem fog segíteni fontos, hogy kapcsolatba lépjünk az emberekkel, a feltételeket teljesítessük, a reformokat elvégeztessük, és pénzügyi támogatást nyújtsunk. Úgy gondoljuk a látott projektek alapján, hogy kis pénzből is sok jót lehet hozni az embereknek a keleti szomszédságban. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen a beszámolót mondja az elnök. Gárdia Zabá kollega esetleg ki szeretné egészíteni? Tessék. Nagyon köszönöm, csak egy gyors hozzászólásom lenne. Rezsen úr, már bemutatta, hogy milyen volt a misszió, csak egy dolgot szeretnék én is hozzátenni az AFET bizottsággal teljesen más volt a misszió. Ha valaki nem ismeri Moldovát, mint például én, annak nagyon érdekes volt ez a látogatás. Jobban meg lehetett érteni Moldova és az Európai Unió közötti kapcsolatokat. Viszont én személy szerint azt mondanám, hogy egy kicsit túl általános, általánosító volt ez a Mm, látogatás, főleg egy költségvetési szakbizottság számára. A második rész már érdekesebb volt, ott már beszéltünk pénzről, pénzügyi segítségnyújtásról, olyan projektekről, amelyeket az Európai Uniónak köszönhetően finanszírozunk. Finanszíroznak. Néha jó más szakbizottságokkal megosztani a, küldött, a, a látogatásokat, viszont van, hogy annyira különbözőek a céljaink, hogy az már majdnem időpocsékolás. Nem mondom, hogy nem volt érdekes a látogatás, de biztosan volt olyan ülés, amely nekünk nem volt annyira érdekes, mint Költségvetési Szakbizottságnak. Ahogyan a kolléga is mondta, több pedagógiára van szükség, jobban kell kommunikálni arról, hogy milyen előnyöket is jelentenek az Európai Uniós támogatások. Nem csak közvetlen támogatások vannak, hanem kiegészítő támogatások is itt az Európai Uniós költségvetésnek köszönhetően a befektetés, Befektetési Bank, a befektetési tervek, beruházási tervek, és volt, hogy nem is értették, hogy mit kérdezünk. Tehát szerintem fontos, hogy tájékoztassunk, tájékoztassunk um, az intézmények munkájáról, a um, kormányt, a vállalatokat, hogy lássák, hogy másfajta beruházási lehetőségeik is vannak. A tájékoztatást, a kommunikációt még van hova fejleszteni, de az Európai Unión belül is egyébként. Először a házi feladatunkat kéne elvégezni. Köszönöm, Kolmel úr! Köszönöm szépen. Először is uh, Szökrőd Mureszának szeretném megköszönni a munkáját. Nagyon átfogó jelentést készített, és ezen út során tényleg nagyon jól a segítségünkre volt, kitűnő volt az út maga. Úgy gondolom, hogy az ilyenfajta utaknak az a feladata, hogy elgondolkodjunk azon, hogy azon országokban, amelyeket csatlakozni kívánó országként kezelünk, mit lehet tőlük valóban elvárni. Láthattuk azt, hogy mi a helyzet a vidéki területeken. Vannak olyan falvak, ahol se csatorna, se pedig ivóvíz nincs, egy ilyen országtól nem lehet elvárni azt, hogy rövid idő alatt, és a rövid idő alatt most én a tíz évet eh, értem, tehát nem lehet elfér, el, elvárni azt, hogy tíz év alatt EU standardokat érjenek el. Nem arról van szó, hogy az embereknek azt vetem a szemére, hogy szegények, de ez talán megmutatja azt, hogy eh, a közigazgatásnak is milyen lehetőségei vannak, nagyon sok mindent még be kell pótolniuk el kell ezen gondolkodni akkor, amikor az EU csatlakozásról beszélünk. Nem szabad ezt túlságosan erőltetni, mert különben túl a nyomás elé helyezzük, alá helyezzük ezeket az országokat. Merci. Je ne vois pas Köszönöm, úgy látom, hogy más nem kér szót. ezen úrnak mondanám, hogy az Európai Uniónak sokszor mondják, sokszor vetik a szemére, hogy a finanszírozás túlságosan komplex. Amit látott a moldovai intézményeknél, nem gondolja azt, hogy a közpénzeket úgy ellenőrzik, hogyha a pénzügyi ellenőrzési szabványokat követjük, akkor lehetne akár csökkenteni is az Európai Uniós szabályozásokat. Nem gondolja esetleg, hogy Moldovát lehetne segíteni, mert hogyha Moldova továbbra is szeretne az Európai Unió tagja lenni, nem lehetne esetleg segíteni Moldovát abban, hogy egy felthetetlen pénzügyi ellenőrzési rendszert alakítson ki. Elnök úr, igen, kétségtelenül a Moldovának még nagyon nagy utat kell bejárnia addig, míg egy nap majd Európai Uniós tagállammá válik. Egyértelmű számunkra, hogy az ország maga nagyon messze jár még attól, hogy a csatlakozási követelményeket, kritériumokat azoknak megfeleljen még nagy reformok várnak ezekre az országokra, amíg az Európai Unió tagjai lehetnek. Amikor a tagságról beszélünk, akkor a mi, orsz, mi akkor az országoknak is azt kell érezniük, az állampolgároknak, hogy ők készek arra, hogy csatlakozzanak, és átérezzék, hogy tagok. Tudjuk, hogy ez az idő még nincs itt, nekünk támogatnunk kell az országot abban, hogy megfeleljen az Európai Unióval ápolandó szorosabb kapcsolatok jelentettek kritériumnak. És igen, valóban, elnök úr, a pénzmosás elleni harc, a jobb adminisztráció, jobb közigazgatás, ezek mind-mind csatlakozási kritériumok kell, hogy legyenek. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy minden egyes elköltött euróból a legtöbbet hozzák ki hogy minden egyes Európa a legtöbbet hozzák ki, és egy stabil pénzügyi kezelési rendszer van érvényben. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy semmiféle pénzmosási rendszernek nem tagja az adott állam. Ebben is erős, fontos szerepet kell játszanunk. Még hosszú az út az ország számára a csatlakozásig, de az jó, hogyha már kiemeljük, hogy melyek a kezelendő kérdések. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm, Uresán úr. Illetve köszönet Gárdia Zábál asszonynak és Kölmel úrnak is, hogy eh, beszámoltak a moldáviai misszió tanulságairól. Most térjünk át eh, a baszkföldi látogatásra, tehát ez egy EU-n belüli terület, nagy és szép Spanyolországhoz tartozik. Spanyolország és Portugália nagyon izgalmas estét töltöttek együtt pénteken. Gárdia Zabál asszony, ön volt az elnöke ennek a delegációnak, hallgatjuk. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, valóban engem ért a megtiszteltetés, hogy ezt a delegációt elnököljem, ráadásul nálam, nálunk jártak május 7-én, 8-án, és elég zsúfolt volt a napi rendje ennek a két napnak, megpróbáltuk a legtöbbet kihozni belőle annak érdekében, hogy a parlamenti képviselőtársak pontos elképzeléseket kapjanak az európai támogatások felhasználásáról Baszkföldön, és hogy mire szolgálnak ezek a támogatások az intézményeknél, a cégeknél, e, mire fordítják őket. Tehát két e, tengely mentén zajlott a látogatás. Egyrészt közintézményeknél jártunk, a Baszk önkormányzatnál, illetve a településeken, annak érdekében, hogy e, megnézhessük, hogy hogyan valósítják meg az európai finanszírozású projekteket, lakhatás, környezetvédelem, menekültek befogadása, esélyegyenlőség, foglalkoztatás. Tehát ától zéig átnéztük, hogy milyen EU célok valósulnak meg, illetve a Bilbaói Humánfejlesztési Intézetnél is voltunk. A második rész sokkal közvetlenebb kapcsolatot jelentett a vállalatokkal, a cégekkel, hogy ott a helyszínen láthassuk, miként használják fel az európai támogatásokat, milyen eredményeket lehet velük elérni. A legtöbb vállalat a Horizont 2020-hoz kapcsolódik, a repülőgép gyártáshoz kötődő cégek, illetve um, egészen kicsi KKV-k um, e, megújuló energiák, rákutatás, nagyon sokféle dologgal foglalkoznak ezek a vállalatok. Aztán azt is megnéztük, hogy a baszk egyetem különböző tanszékei milyen kutatásokat folytatnak a Horizont 2020 keretében. Hát persze én nem tudok elfogulatlan lenni, nem is állítom, hogy objektív lennék, de mégis azt mondom, hogy kielégítő az a kép, amit láthattunk, a célokat szem előtt tartják az intézményes és a vállalkozási területen egyaránt, és úgy gondolom, hogy egyértelműen hozzáadott értéket jelentenek a kutatásra fordított európai támogatások Baszkföldön pozitív eredményeket sikerült elérni nekik köszönhetően. Hm, és bízom benne, hogy kielégítő volt a látogatás a részvevő képviselők számára. Köszönöm is nekik a nagyon aktív részvételt a különböző találkozókon. Köszönet illeti a titkárságot is, hát nem volt könnyű ennyi ö, ö, találkozót, ennyi ö, utazgatást két napba bele ö, sűríteni illetve a különböző vállalatok 5-5 percet kaptak egyenként, hogy bemutassák a projektjüket. Igazi kihívás volt ez szervezési szempontból, és végül nagyon jól sikerült a látogatás, úgyhogy mindenképpen fejet akarok hajtani a kollégák munkája előtt. Köszönöm. Az elnök mikrofon nélkül beszél. Köszönöm szépen, hogy ilyen objektíven beszámolt Baszkföld lehetőségeiről és az EU támogatások jó felhasználásáról Meg akartam adni a szót a delegáció többi tagjának is. De annyira optimisták és annyira megbíztak önben, hogy csak ön van egyedül jelen ma. Gárdi Ezabel asszonynak kívánnak-e kérdéseket feltenni, ha nem, akkor maradjunk ennyiben. Muresán urat pedig most azt kérem, hogy a következő fél órában igazítson el bennünket a hármas számú költségvetés módosítási tervezet ügyében. Itt a törökországi menekülteket támogató eszköz meghosszabbításáról van szó. Mureszán úrja, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval a DAB 3-ast kell most értékelnünk a DAB 3-as révén 550 millió eurót javasol az Európai Bizottság 2018-ban a Törökország eszközre fordítani. Pontosan tudjuk, hogy 3 milliárd euróba került két év alatt ez az eszköz. 1 milliárdot az EU költségvetés, kettőt a tagállamok fizettek. Most jött a javaslat, hogy hosszabbítsuk meg, mi alapvetően jónak tartjuk ezt a megállapodást, egyetértünk, a menekülteknek támogatás nyújt, és megoltalmazza őket attól, hogy kockázatos útra adják a fejüket. A parlament tehát pozitívan áll hozzá a meghosszabbításhoz. Mi a Költségvetési Szakbizottságban mindig is azt mondtuk, hogy egyetértünk a meghosszabbítással, de úgy akarjuk finanszírozni, mint az eredeti eszközt, vagyis 1 milliárd az EU-ból 2 milliárd a tagállamoktól. Azt is mondtuk, hogy friss forrásokat akarunk, mert azt mondtuk, hogy az új prioritásokhoz új források kellenek. És azt is mondtuk, hogy ettől a több éves költségvetéstől túl sokat várnak, és 2013-ban még nem gondolhattunk erre. FC Afrika Fund, első törökországi segítség, egyéb migrációs ráfordítások, stb. Tehát a Törökország eszköz nem sodorhatja veszélybe a zajló egyéb programokat, tehát mindig egyetértett ebben a Költségvetési Szakbizottság. Most az Európai Bizottság a következő finanszírozást javasolja a Törökország eszközhöz 2018-ra. Azt javasolta, hogy 550 millió eurót az EU költségvetésből fordítsunk rá, ebből 50 millió humanitárius segítségre van meg címkézve, 500 millió pedig friss pénz. 500, 256 a négyes fejezetből, és 240 a globális kötelezettségvállalási marsból. Tehát alapvetően egy olyan dabot javasol a bizottság, ahol 500 millió nyi pénz, friss pénz, ez az összeg nem veszélyeztet semmilyen zajló programot, és még a jövő évi váratlan kiadásokat is tudjuk fedezni a fennmaradó marsból, mert ugye a parlament azt is mondta, hogy nem akarunk átcsoportosításokat, nem akarjuk, hogy veszélybe sodorják a zajló programokat, és arról is gondoskodni kell, hogy a marzs, ami marad, az elég ahhoz, hogy a váratlan kiadásokat fedezzük. Tehát, hogyha van egy tűzvész, egy földrengés, stb most a bizottság olyan javaslatot tesz az asztalunkra, ami egy 2018-as DAB, amiben 500 milliónyi friss pénz szerepel. Nem tudjuk, hogy a 2019-es javaslat hogyan fog kinézni. Ami 2018-at illeti, én úgy gondolom, hogy elértük, amit akartunk, ezért Mm, szerintem nincs jogalapunk arra, hogy ezt a dabot elutasítsuk, azt javaslom, hogy fogadjuk el. A bizottság pénzügyi eh, konstrukcióját politikailag is nagyon fontos, hogy eh, meghosszabbítsuk a programot, hiszen eh, a stabilitás szempontjából ez elengedhetetlen meglátogattuk Törökországot, két éve ott voltam Jordániában, Libanonban, tavaly Tunéziában. Mindezek a missziók alá húzták, hangsúlyozták, hogy a tervezhetőség nagyon fontos, mondjuk ahhoz, hogy iskolába járassanak a gyerekek, ahhoz már a tavasz végén fel kell venni tanárokat, tervezni kell tudni, és az oktatás nagyon fontos a fiatalok radikalizációjának megelőzése szempontjából oktatás nélkül nem tudnak elhelyezkedni, és köt, potenciálisan a terrorszervezetek propagandájának áldozatává válhatnak, és sokkal nagyobb az esély annak, hogy a fiatalok terroristává válnak. A 2019-es költségvetés fényében is azt mondom, hogy politikailag is igent kell mondani rá, meg az érdemi pénzügyi kérdésre is, 2018-ra tehát teljesültek az elvárásaink, de gondoskodni kell arról, hogy 2019-re vonatkozóan is teljesülnek majd. Két milliárd az EU költségvetésből, és egy milliárd a tagállamból a tanács asztalán lévő javaslat erre vonatkozóan, és ezzel mi nem értünk egyet Ez azt jelenti, hogy vagy programokból vesznek el, amit nem akarunk, vagy pedig a marsból friss pénzt, akkor viszont nem marad sok a marsban. Én ezért azt mondom, hogy arra nemet kell mondanunk, hogy az EU fizessen két milliárdot, a tagállamok egy milliárdot. Az egy milliárd a költségvetésből két milliárd a tagállamból, az megalapozott. 2018-ra elértük a célunkat, ezért mondom, hogy a terepen tervezhetőek lesznek a feltételek, de nagyon fontos, hogy a 2019-es költségvetés tárgyalásakor egységesek és hajthatatlanok maradjunk, és elérjük, hogy úgy finanszírozzák a Törökország eszközt, ahogyan azt kérte a parlament a 2019-es általános előadóval, erről alapos vitát folytattam, és egyetértettem vele, hogy ezt a dabot most jóvá kell, hogy hagyjuk, de ez nem befolyásolja a 2019-es parlamenti álláspontot ez azt jelenti, hogy ha nem úgy alakul a javaslat 2019-re vonatkozóan, ahogy várjuk, akkor azt nem tudjuk elfogadni. 2018 végéig, az egyeztetés lezajlásáig a finanszírozást fenn kell tartani, hogy tervezhető legyen ott a helyszínen, hogy mi várható 2019-re is el kell azonban érni azt, amit elértünk 2018-ra. Köszönöm szépen, általános előadó úr, mindent a maga idejében az első szakasz elfogadható, a folytatás problémát fog jelenteni. Kölmel úr. Mint árnyék előadó, mit gondol erről? Köszönöm szépen, elnök úr. Ismételten Szigrid Muraszánnak csak Gratulálni a jelentéséhez, a legfontosabb dolgokat elmondta. Szerintem nagyon fontos az, hogy mi, mint Költségvetési Szakbizottság, az illetékes testületektől a szükséges pénz mellett azt is követeljük, hogy egy politikailag elfogadható megoldást találjanak a menekült válságra. Különben csak a tüneteket kezeljük, de nem magát a betegséget. Fontos ez, mert hogyha ezt szem előtt tévesztjük, akkor mindig konfrontálódunk majd azzal, hogy sürgősen kell döntéseket hoznunk, mert valahol hiányzik a pénz, és mindig indokolni kell valamivel, de a legmélyebben gyökeredző okokat nem oldjuk meg. Az EU-nak viszont szint kell vallania majd most már, hogy milyen fajta menekült politikát szeretnénk politikai szempontból, hogyha ezt megtaláljuk, akkor utána meg tudjuk mondani azt, hogy pontosan mennyi pénzt szánunk mire. Egyetértek azzal, hogy a törökországi elszállásolás kapcsán mindenképpen segítséget kell adnunk, de más lehetőség is vannak a pénz felhasználására, és nem tudjuk jelenleg azt, hogy mm, hogyan mit tudunk tenni a lehető legjobban a pénzzel, mert az alapvető munkát nem végezték el ezt illetőleg. Tehát a költségvetési szabadságnak azt kell mondania, hogy csak akkor hagyjuk ezt jóvá, hogyha végre elvégzik ezt a nagyon fontos feladatot. Merci, monsieur. Köszönöm, Kalmen úr. Annelizsetem neki. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Én is szeretnék köszönetet mondani a jó, jelen, jó jelentés tervezetért. Szerintem támogathatjuk a tanács javaslatát a hármas költségvetésről. Szerintem bölcs dolog, hogyha most még nem foglalunk állást a következő év költségvetéséről. Azzal ugyanis majd a 2019-es költségvetési eljárás során kell foglalkoznunk. Szerintem a bizottság javaslatát támogatnunk kellene. 2 milliárd jön az EU-s költségvetésből, 1 milliárd pedig az EU-s tagállamok költségvetéséből. Szerintem az EU-s költségvetést a meglévő alapokból kellene finanszírozni. Ennyit szerettem volna mondani. És köszönöm a jó együttműködést. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm. Szolej úr, a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, köszönöm a jelentéstervezetet. Támogatom, hogy bírálja az eljárási hiányosságokat. Mindazonáltal vannak aggodalmaink azzal kapcsolatban, hogy a facility, az eszközből származó um, forrásokat mire is költik el, főleg, hogyha megnézzük a legújabb török közleményt, és megnézzük, hogy mi történik a határokon, mi a helyzet um, menekültekkel, a bevándorlókkal. Aggodalmaink vannak azzal kapcsolatban is, hogy a pénzzel mit is finanszíroznak. Például azt hallani újságírói forrásokból, hogy hajókat vettek a Démen nevű holland gyártól, méghozzá a török eszközből finanszírozták ezt a vásárlást. Szeretném tudni, megkérdezni a bizottságtól, hogy ez vajon így van-e, vagy sem, és hogyha így van, akkor ez megfelel-e az eszköz jogi alapjának? Azt gondolom, hogy nem. Hiszen az eszköz által finanszírozott kérdésbe nem kellene, hogy beletartozzon a határőrizet. Vannak kétségeink azzal kapcsolatban is, hogy az eszközbe honnan is folyik a pénz. És ezt hivatalos fejlesztési célnak, támogatásnak értelmezzük-e vagy sem. Szerintünk a segítség, a támogatás itt máshogy kerül értelmezésre, főleg mivel Törökország nem fejlődő ország, és a legfőbb kedvezményezettje, véleményünk szerint ezek, ennek az alapnak, az nem Törökország. A politikai, a gazdasági előnyök az Európai Uniót érintik. Úgyhogy, ha szabad, akkor ezt a kettő kérdést szeretném a bizottság elé tárni. Tisztelt elnök úr, köszönöm. Köszönöm, Szolé úr. A bizottság mindjárt reagálni fog. Előtte azonban Iderkede Zeberé a szó. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Gyors leszek. Szeretném csak Moreszen úrnak a javaslatát támogatni hármas költségvetés módosítással kapcsolatban. Azt is szeretném elmondani, hogy támogatjuk, hogy a 2018-19-es jelentéstevők foglalkozzanak ezzel a török, török eszközzel. Ez nem csak arról szól, hogy legyünk óvatosak, nézzük meg, hogy mennyien mozgásterünk legyünk, képesek reagálni. Ezt próbáltuk el elérni, de olyan sok prioritás van, hogy mindent a lehető legjobban próbálunk elosztani. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a 2016-2017-es költségvetést mm, tárgyaltuk, amikor kiderült, hogy a tanács már meghozta a döntését. Egy már meghozott döntésről volt akkoriban szó. Most pedig módosítani kell a költségvetést ahhoz, hogy ezzel az általunk kívánt területeket finanszírozni lehessen. A török eszköz egy, egyik részével voltak problémáink, és aztán előjöttünk ezzel a két milliárdos mm, közös és tagállami és egy bizonyos mm, tagállami finanszírozással. Aztán most itt van ez a második rész, és itt megvált, megváltoztatjuk a dolgokat. Most egy millióból lett két, egy milliárdból lett két milliárd, mindig elmondjuk ezt nem csak Törökországnál, hanem minden európai uniós tanácsülésen, nem lehet olyan döntéseket hozni, amelyek csak úgy a tárgyalóasztalra kerülnek, és aztán majd a um, Költségvetési Szakbizottságnak más fejezetekből kell pénzt találnia arra, hogy teljesen más területeket finanszírozzon. Nem csak a török eszközre gondolhatunk itt, hanem minden migrációs szakpolitikával kapcsolatos finanszírozásra. Ez az első DAB megfelel annak, amit kértünk, vagyis, hogy friss pénzekkel működjön ez, ne vegyünk el más fejezetekből pénzeket, megnézzük majd, hogy a második fejezettel mit is fogunk kezdeni a 2019-es költségvetés második részével. Minden esetre szerintem hiba lenne másfél milliárdot elvenni a 2019-es költségvetésből ennek az eszköznek a finanszírozására. Köszönöm, mondja az elnök. Úgy látom, hogy más nem szólal fel, de mivel a bizottságot nagyon képviseli Üre úr és Vengen urak, akik a török menekültekkel foglalkoznak, és a török eszközzel, valamint a előcsatlakozási eszközzel foglalkoznak. Nem tudom, hogy melyikük szeretne felszólalni. Ürel úr talán elsőként. Köszönöm, tisztelt elnök úr, hogy ha egyetért, akkor én kezdek, aztán majd átadnám a szót a kollégámnak, és ő ki fogja egészíteni az általam elmondottakat. Kezdésképpen Szeretnék köszönetet mondani Moresán úrnak, az általános előadónak. Köszönöm a konstruktív hozzáállását ehhez a, az anyaghoz. Értem az árnyékelőadások, árnyékelőadók hozzászólásaiból, hogy nagyjából fogják igen széles támogatni ezt a, az anyagot. Nekünk, bizottságnak, Európai Bizottságnak fontos volt, hogy két lépéses megközelítésben járjunk el azonnal szükség van arra, hogy a tanácsoknak a 500 török tanárnak a fizetését tudjuk tudjuk állni. Kb. 300 ezer szíriai menekült gyereket tanítanak. Örülök, hogy ezt a finanszírozást ezt prioritásként kezelik, és mehetünk tovább, elfogadhatjuk ezt a dabot, és ilyen rövid határidővel is. A tanács minősített többséggel megegyezett abban, hogy a dábban előbb, előre fog lépni. Ezen a héten még ki fogja alakítani a végleges álláspontját, ami a kettő konkrét kérdést illeti, amelyet a, amelyeket a bizottsághoz intézett a zöldek képviselője. Hát, hát nem azt a kollégámnak, ő fog válaszolni. Jó napot kívánok, én is nektek jó napot kívánok. Meg tudom erősíteni azt, hogy a törökeszköz keretében 20 millió eurót tá, különítettünk el török hajók, hajóvásárlásra, illetve parti őrségi továbbképzésekre, hogy ne legyen emberveszteség a török partokon. Mindezt úgy, hogy prioritásként kezeljük a migráció menedzsmentet, hogy ezt megállja a helyét, a migráció menedzsment az menedzsmentre kitér az ezen eszközök, tehát ezt az eszköz fel lehet használni a migráció menedzsmentre is. Ez a projekt megfelelően működik, csak úgy, mint a DEC. Az OECD munkacsoportja pedig kitért erre a kérdésre még idén, és úgy döntöttek, hogy 97%-a a 2016-os um, eszköznek az jó helyre ment, és 100%-ban jó helyre ment 2017-ben. Az irányító bizottság támogatta a stratégiai állásfoglalásokat, amelyek kimondják, hogy a jövőben minden az eszköz által finanszírozott kérdést meg kell vizsgálni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm ürelés meg uraknak. Tisztelt általános előadó úr, szeretne hozzászólni? Szerintem már mindent elmondtunk, méghozzá milyen jól. Úgyhogy lassan folytatjuk, és a Költségvetési Szakbizottság lassan egyes, egyességre fog jutni. Legalábbis nem hallottam semmiféle kifogást az általános előadó ajánlásaival kapcsolatban. Kaptunk választ a hajós kérdésre, most akkor ezzel ezt le is zárhatjuk. Köszönjük a bizottság képviselőinek a jelenlétet és akkor felfüggesztem az ülést. Öt perc múlva folytatjuk a munkánkat egy meghallgatással, amelynek a célja, hogy az Európai Uniós humanitárius menekültügyi tevékenységet értékeljük. Májusban már volt egy ilyen meghallgatás az Európai Unió területén végzendő ilyen tevékenységekről. Most pedig azokra az alapokkal fogunk foglalkozni, amelyeket az európai, Európa területén kívül használnak fel. Felfüggesztem az ülést.